asszony, ezzel a vitát lezártuk. És most, és most az egyperces felszólalásokat kezdjük meg. A házszabály 163-as cikk alapján először Esztáras Feragut Róza kapszót tessék parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. 2011-ben az Európai Bizottság elkötelezte magát egy európai jogszabály mellett, javasolja minimális szabályokat a tagállamoknak, hogy a fogyatékkal élő személyek az összes általános szolgáltatáshoz hozzáférjenek, legyen szó munkáról, közlekedésről, oktatásról, az új modern technológiákról, a társadalom bármely részére vonatkozott ez. Ezért egy szocioekonomiai tanulmányt is készítettek arra vonatkozóan, hogy hogyan fogja ez javítani a fogyatékkal élő személyek helyzetét. Egy olyan tanulmányról van szó, amely felvázolta volna ezen intézkedések el, előnyeit. 2013-ban kellett volna ezt teljesíteni, előterjeszteni, de még mindig nem tudjuk, hogy melyek a következtetései. Éppen ezért arra kérem a bizottságot és a parlamentet, hogy minél hamarabb tájékoztasson bennünket a hírekről ezzel kapcsolatban, hiszen itt nagyon sok pozitívumról van szó, és ez minden bizonyal javítani fogja az összes fogyatékkal élő személy életének minőségét. Köszönöm szépen, Eszteres Ferragut asszony, most pedig Jerek képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Felszólalásomban az Európai Tanács elnökét szólítom meg, Tusk urat, hogy akadályozza meg, hogy bezárják a lengyel szénbányákat, azért, mert a lengyel szénbányák olcsó energiát biztosítanak a piac számára. És ilyen módon bizony sok lobby csoport, például a gáz és a pénzügyi lobby érdekeit sértik. Meg kell győznünk Európát, hogy egy igazi szolidaritáson alapuló energia unió irányába lépjen el, amelyben igenis tisztesége szerepe van a szénnek, és amelyben a gáz árakat is közös tárgyalás alapján dolgozzuk ki, amely fel, eh, rámutat a nem szén alapú gazdaság teljes abszurditására. Köszönöm, Luke képviselő parancsoljon. Elnök úr, Görögország szavazott, és a nép szólt. Miután hosszú éven keresztül a gazdaság irányítás egy rendszerét kiépítettük, amely nagyon sok jogszabályban és törvényben jelent meg, a nép egyszerűen csak nemet mondott erre, nem fogadja el azokat az iránymutatásokat, amelyek európai szintről szám, származnak, a nép önfejűen a saját elképzelése után ment. Ez bizony problémát jelent számunkra, hogyan bánunk azzal, hogy a nép demokratikus szándéka jelentít meg? Hogyan lehet tehát a szabályok és az ajánlások európai betartásához ragaszkodni, hogyha a nép demokratikus szavazáson azt mondta, hogy nem, nem ezt akarjuk. Az egész probléma arra világít rá, hogy milyen súlyos a konfliktus az Európai Unió igénye között egyrészt, másrészt a nép akarata között, eh, hogy ne szóljanak bele az ügyeibe. Vissza kell térnünk eh, a felelősség elvéhez, ahol mindenki a saját gazdaságpolitikai fellépéséért felel, ez az egyedüli lehetőség, amely ismét szuverenitást ad az államoknak. Köszönöm szépen, Luka képviselő. Most pedig Jakov, Jakovcsics kollega kap szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Nem úgy, mint a szlovén mezőgazdasági miniszter Zedán úr, aki az európai Unió ellenében száll síkra azért, hogy ne használhassuk a terán bornak a terán nevet. Nem. Én sokkal inkább a jó szomszédi viszony nevében kérem szlovén kollégámat, hogy civilizált módon oldjuk meg ezt a problémát. A terán egy olyan bor, amelyet évszázadok óta termelnek Isztriában. Az isztriai termelők már mindig is bort termeltek, teránt ittak, nagyszerű teránt, teránnal kocintottak az isztriaiak, és javaslom, hogy az olasz, a szlovén és a horvát terán termelők üljenek le és egyezenek meg. Én Horvátországból jövök, és a terán a mi saját önazonosságunk része, nem mondhatunk le róla. Köszönöm szépen, Jakovcsics kollega, Flanagan kollega nincs itt, úgyhogy Álbiol Guzmán képviselő kap szót. Köszönöm szépen. A spanyol államban az elmúlt időben azt tapasztaljuk, hogy az elnyomás egyre nagyobb méreteket ölt, hogy a társadalmi ellenzéket, a társadalmi tüntetéseket elnyomják. A gazdasági hatalom, a kormányzat ezért teljesen autoritár módon lép fel. Ennek eredménye az, hogy négy év börtönt kérnek szakszervezeti képviselőknek, Tamara jelentnek három évet, azért mert egy kollektív szerződés költ, Ismála Jelent nyolc évre kívánják ítélni, és ezek csak példák, ugyanis jelenleg több mint 300 aktivista és szakszervezeti képviselő vár a bírósági eljárásra. Az Európai Bizottság is eléri, hogy a spanyol államban nem garantálják egy igazságos eljáráshoz való jogot. Az Amnesty International is elítélte a rendőri erő túlzott alkalmazását a tüntetőkkel szemben, és az őrizett ben levőkkel szembeni bántalmazásokat. A szabadságok Európájában, amiről önök annyit beszélnek, ennek van helye? Köszönöm. Köszönöm szépen. Albiol Guzmán kollega. Sklek kollega következik. Köszönöm szépen. A horvát polgárok hangját képviselem itt. A horvát kormány most az Adriai tengeren leállította az olajfeltárási munkálatokat, és az gazdaságban a, az EU számára és Horvátország számára is ugye jelentős nálunk az élelmiszer e, előállítás, ugyanakkor a hidrokarbonok területén a közmeghallgatás eszköze nélkül és más országok meghallgatása nélkül lépett fel a kormányunk a olajfeltárások témájában, és állítólag a közérdekét szolgálva. Innen is fel szeretném szól, szólítani a horvát kormányt arra, hogy tartsa magát valóban a közérdekezés és a nemzetközi szabályokhoz. Most Korau kollégának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, miről is akarok beszélni? Arról, hogy a maffia a maffia kérdését, a maffia jelentőségére nem koncentrálunk előképpen Európában. pedig néha tematikusan foglalkozunk a szakbizottságok munkájában, de a maffia egy szisztematikus, egy rendszerszerű jelenség, és a terrorizmushoz hasonlítható. Ez egy olyan jelentés, amely valóban kizsákmányolja az embereket, a gazdaságot. Éppen ezért arra van szükség, hogy a tagállamok között koordinálják a szervezet bűnözés elleni fellépést, határozottabban lépjünk fel és járjunk el. És az állampolgári jogon járó alapbér viszont lehetővé tenné azt, hogy az üstökénél ragadjuk meg a maffia jelenségét, és kivéreztessük azt. Ezért emellett vagyok. Köszönöm. Köszönöm szépen, Korea képviselő. Most pedig Papadakis kollega következik. Nos, az úgynevezett nagy megkönnyebbülés a az Európai Központi Bank és a Juncker csomagnak köszönhetően csak fokozza a nyomort a nép körében. A Syriza kormánya és a görög függetlenek most figyelembe veszik, azt mondják, figyelembe veszik a vállalkozások érdekeit is, és a nato is, de ezzel csak a szegénységet fogják fokozni. Úgyhogy ez nem egy népbarát változás Görögországban, a kommunista párt pedig a választásokat követően majd kifejezésre jutatja erejét, hogy biztosítsa azt, hogy a munkások felveszik a küzdelmet a nyomor ellen, és az a monopóliumok Európája ellen küzdeni fogunk. Köszönöm szépen. Papadakis úr, Stechowski kollega következik. Köszönöm szépen. Sokak számára Görögország álmaik országa, Számomra az északi országok izgalmasabbak. Azt látjuk, hogy Norvégiában évente több tízezer gyerek veszti el a szüleit, rabolják el a szüleitől jogi eszközökkel. Nem elég tehát a jog alkalmazása, hanem például itt van Éva Michalakova ügye, cseh állampolgár, akinek azt vetették a szemére, hogy nem megfelelő szülő, elvették a gyerekét, nem beszélhet nem hogy csehül, hanem egyáltalán gyerekével, és a norvég kormány lábbal tiporja az Európai Cseh Uniós jogait az európai állampolgárnak. Simon kollégának adok szót. Micro. No? Is that on Yeah? Um, thank you. Okay, start. Um, my constituency... Uh, a West Midlandsből jövök, és nálunk 718 millió font hiányzik az EU finanszírozásból, és ez azzal magyarázható, hogy inkompetensek és arrogáns, arrogáns az Egyesült Királyság konzervatív kormánya. Minden tagállam az operatív programokkal meg tudott állapodni bizottsággal, ám a torik nem mert ragaszkodnak ahhoz, hogy csak a helyi vállalkozásoknak akarják adni a pénzt, és a bizottság erre nem hajlandó. Ezeket ugye a helyi vállalkozási partnerségeket nem választották meg. A West Midlands választókerületemben 140 millió ország a Black Country-nak, 201 millió ország Greater Birmingham Holdból hiányzik, 127 millió font hiányzik, Staffordshire-ből 19 millió Marchis területről, 54 millió Osztersertől. Nem kapjuk ezt meg a Tori kormány miatt. Köszönöm szépen, Simon kolléga, Zahradil képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Németországgal kapcsolatban szerettem volna szólni. Ez önt is minden bizonyal érdekli, ugyanis január 1 -e óta Németországban van egy jogszabály a minimál bérekről, és a közlekedési vállalatoknak is teljesíteniük kell ezen jogszabályt, a kelet-európaiaknak is legalább 8,5 eurót kell bérenként fizetni, ez pedig négyszerese a cseh minimálbérnek. Meggyőződésem, hogy ebben a helyzetben azt mondhatjuk, hogy ez a minimálbér sérti a belső piac szabályait, és ezáltal indirekt módon akadályozzuk a szolgáltatások szabad áramlását. Úgyhogy itt egy alapkérdés merül fel, az Európai Unió ezt nem hagyhatja jóvá, az Európai Bizottságnak tennie kell valamit ez ellen, és az sem egyértelmű, hogy egyáltalán jogi szempontból elfogadható, hogy a közlekedési vállalkozásokra érvényesüljön ez a jogszabály. Köszönöm. Paet kollega, jól ejtem ki a nevét? Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim! nem szólalhatok fel anélkül, hogy az ukrán helyzetet nem lítsem, hiszen azonnali nemzetközi fellépésre van szükség Ukrajnában. A leglogikusabb megoldás az volna, hogy új fegyverszünetet találjanak, és engedjék be az ENSZ eh, fegyverzete, illetve eh, kéksisakosait az országba. Ezzel meg lehetne akadályozni, hogy emberi életek és a terület is kárba veszem. Ugyanakkor jelzem, hogy eh, Ebben a hónapban többször előfordult, hogy orosz katonai repülők, akik transporter nélkül repültek be a légterünkben, veszélyeztették a polgári légiközlekedést, vagy pedig a Balti-tenger fölött történt ez a kikapcsolt transporterekkel nagyon nagy veszélyt jelentenek ezek a hadi vadász repülők, ezért meg kell változtatni a szabályokat úgy, hogy ne lehessen kikapcsolni a működő transpondereket a vadász repülőgépeken. Köszönünk szépen, most pedig Tarant Koleka kapszót parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A háborúról sohasem könnyű beszélni, pláne nem a, akkor, hogyha ezekben oroszok is érintettek. Én, engem kényszerítettek, hogy 80-as években szolgáljak az orosz katonasságban, úgyhogy tudom, miről beszélek. Az Ukrajnában a GDP 10%-kal csökkent, az infláció 50%-os, és a külföldi valuta tartalékok egy év alatt 50%-kal csökkentek. Ezért azt szeretném kérdezni, hogy megfontoltunk-e minden lehetséges segítségnyújtást, nemzetközi segítségnyújtást? Ugye a több éves költségvetést korábban hoztuk létre. Tudom én, hogy az Európai Unió körül más válságok is vannak, mint például a palasztin válság, de ők 500 milliót kapnak évente tőlünk, és a német kancellár is felvetette, hogy legalább ugyanennyit kéne Ukrajnának biztosítani. Kénytelen vagyok befejezni, elnök úr. Köszönjük, Terend úr. Mahis úr nem jelent meg, úgyhogy most Krisztofor úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Törökország 40 éve megszállás alatt tartja egy európai tagállam egy részét, és ez mérhetetlen számú tragédiához vezetett már. 500 ezer görög ciprióta volt kénytelen elmenekülni ebből a régióból. Itt van a legtöbb belső menekültje az Európai Uniónak, és sokak e, sorsáról semmit sem tudunk, hogy hova lettek. Ezt a témát az Európai Unió hárítja és Törökország meg pláne nem hajlandó az archívumait rendelkezésre bocsátani, megnyitni a kutatás előtt hogy mi, te, mi történt a katonai területté nyilvánított területen lakókkal. 70 ö, fegyvertelen polgárt raboltak el, mindmáig nem tudható, hogy mi lett velük. Kérjük, hogy egy EU tagállammal szemben történő folyamatos agressziót állítsa le az EU, és vizsgálja ki ezeket az ügyeket. Köszönjük szépen! Most Moszka asszonynak adok szót. A beruházást védő stratégiai alap nagyon fontos az európai integráció szempontjából, ahogyan a Juncker bizottsági elnök úr is bemutatta ezt. De be kell vonni közvetlenül az állampolgárokat annak érdekében, hogy a legjobban kihasználják ezen alap lehetőségeit nem engedhetjük meg, hogy legyen, aki jobban részt vesz, más meg nem. Olyan finanszírozási formákat kell találni, amelyek közvetlenül bevonják, akár mikrodonációval, mikroadományokkal, vagy a crowdfunding eszközével az állampolgárokat, és így valóban sok millió állampolgár életét befolyásoljuk ezzel a pénzzel, hasonlatosan, mint az Erasmus programban. Nagyon fontos, hogy a fiatalokat elérjük a támogatással, hiszen a fiatalok körében nagy az Európát érő támogatás, szimpatizálnak Európával, de gyakran nem értik, hogy miről van itt szó. Éppen ezért tehát gratulálok ahhoz, hogy elég bátran új válaszokat és új megoldásokat keresünk. Köszönöm szépen, Moszka asszony, most pedig Görling asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget, és felhívni a figyelmet választópolgáraimat ért jogsértésre. A gibraltári polgárok, akik az EU állampolgárai is, az egységes európai égbolta kapcsolatos javaslat átdolgozására utaltak. Egyértelmű nyelvezetet tartalmaz ez a jogszabály, és ez a tény teljes mértékben alkalmazást nyerne Gibraltár esetében. 2014 márciusában megszavaztunk egy módosítót, amely kizárná Gibraltárt és az ottani lakosokat. A javaslat diszkriminatív volt. Képzeljék el, hogy mekkora, mekkora felháborodás kellett volna, hogyha etnikai vagy más alapon kizártunk volna a polgárokat, de ezt most megtettük, és most az Egyesült Királyság blokkolja ezt a jogszabályt, viszont ez azt is jelenti, hogy senki sem lett kedvezményezetje ennek a jogszabálynak. Biztosítanunk kell, hogy a parlament szerint a diszkriminatív álláspontját, álláspontjától elhatárolódik. Köszönöm szépen, Görling asszony. Weigl úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh... háború van és a Balkán is háborús szintér. Újra meg újra elénk kerülnek azok a képek, amelyeket láttunk, és sokan kutatják azoknak a sorsát, akik hontalanná váltak, elmenekültek a konfrontációk elől. A menekült gyerekek új generációja született meg a Balkánon. A hontalanságnak egy új fajtája, és hatékony eszközöket kéne találni a civil lakosság védelmére, illetve ezen generáció utólagos védelmére, a háborúk hosszú távú következményeinek mitigálására. Köszönjük Vájgyel kollega, most pedig Kalinowski kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Január 19-én a francia mezőgazdasági miniszter arról tájékoztatott bennünket, hogy bilaterális megállapodást köt az orosz szövetséggel, az orosz föderációval a sertéshús exportjáról. Ez felháborítóan, felháborítóan megsértették ezáltal az EU szabályokat az EU semmit nem tett annak érdekében, hogy megakadályozza ezt a tárgyalást. Az EU-nak az Oroszországgal való kapcsolata nagyon fontos, az orosz adminisztráció többször kísérletet tett már arra, hogy éket verjen közénk. Embargót rendeltünk el az EU termékek Oroszországba való exportjáról, folytatódik a fegyveres konfliktus Ukrajnában, minnyáján tudjuk, hogy ugyanarról a dologról van szó, nem változott semmi, ezért nem engedhetjük meg, hogy az oroszok megosszanak bennünket. És ezért felszólítom a bizottságot, hogy vegye komolyan a feladatát. Köszönöm Skolinovski kollégám, most pedig Körten Darling asszony kap szót. Köszönöm szépen. 1984-ben 34 kammellaird munkást eh, zártak be egy hónapra, és elveszítették eh, a nyugdíjjogosultságukat azért, mert sztrájkoltak. A PETI szakbizottságban Edi Mardell a múlt évben bemutatta, hogy nem törték meg a törvényt, és soha nem mondták meg, hogy miért zárták be ezeket a sztrájkolókat az kutatások kimutatták, hogy az ír kormány fittyet hányt a szabályokra, és a konzervatív miniszterek akkoriban eh, igyekeztek befolyásolni a rendőrség taktikáját annak érdekében, hogy a sztrájkot megtörjék. A hossz, az hivatalos hossz dokumentumokhoz való hozzáférés kulcsjelentőségű. Ezen munkavállalók emberi és alapjogát sértették, ezért a bizottságnak nyomást kell gyakorolnia az Egyesült Királyság, tehát az Egyesült Királyság kormányára, hogy a kamallérd munkavállalók végül a saját jogukhoz jussanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Curtin Darling képviselő, most pedig Mátó úr következik. Köszönöm, elnök úr. No, ha abba a kísértésbe esek, majd, hogy nem, hogy a spanyol Gibraltáról beszéljek, mégsem teszem, a kutatásfejlesztésről beszélek, mert eh, ezt tűzte ki célul az Európai Unió. Spanyolországban a Kanári-szigeteken van a legjobb eh, asztronómiai központ, eh, és az egyik legfontosabb asztrofizikai központ világszerte, amely 30 éve együttműködik, főleg az európai központokkal. Jelen pillanatban különböző intézményekkel és kutatóközpontokkal együtt dolgozik annak érdekében, hogy az északi féltekén a Cserekov teleszkóp projektnek színhelye legyen a Kanári-szigetek. Ezt a spanyol kormány is támogatja, és ez lehetővé teszi az intézmény számára, hogy a tudomány fejlesztését szolgálja Európában az elkövetkezendő évtizedekben. A teleszkóp hálózat kidolgozása a világegyetem megismerése szempontjából egy minőségi előrelépést jelentene. Innen azt kérem, hogy határozottan támogassák ezt a projektet. Köszönöm. Köszönjük, Mató úr. Most Rodríguez Pinheiro következik. Köszönöm. 2006-ban az Európai Beruházási Bank 800 millió eurós hitelt nyújtotta a Valenciai Generalitatnak, a kormánynak, hogy a CREA Escola hálózatot támogassa az oktatási központok felújítása céljából 9 év után óriási késedelem következett be, majd hogy nem 100 központ egy eurót sem kapott, sőt több ezer eh, diák eh, olyan, köz, olyan eh, intézményekben tanul, amelyek nem méltóak. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb további lépéseket tegyünk, hogy a valenciai parlament megtegye a szükséges lépéseket, és felújítsa ezeket az iskolákat. Szeretném különösen felhívni a figyelmet egy konkrét iskolára, a Ciutat de Cremona, iskola, amelyben a tanulók 8 éve bódékban, barakokban tanulnak. Létrehoztak egy platformot azért, hogy egy méltó iskolát követeljenek, mert a valenciai kormány nem ad választ nekik, sőt, további helyeket töröl annak érdekében, hogy megszüntesse rövid távon ezt az intézményt. Nem fogadhatjuk el azt, hogy állami iskolákat bezárjanak csak azért, mert bizonyos kormányok nem képesek eleget tenni ígéreteiknek. Köszönjük szépen. Rodriguez Pényira Fernández asszony. Most Valensza kolléga következik. Köszönöm szépen. Az Európai Agrárminiszterek Tanácsa és a Bizottság azt állítják, hogy az EU tagállamok nem köthetnek Oroszországgal bilaterális megalapodást sertéshús kereskedelmi témákban. Ez számukra elfogadhatatlan. Oroszország meg akarja osztani Európát, ezért minden diszkriminatórikus törekvés tűrhetetlen. Ugyanakkor válság helyzet van, Ukrajnában nagyon feszült a helyzet, és még érdekeink ellenében is szolidárisan kell fellépnünk, tehát támogatjuk ezt a tilalmat. Köszönjük Valensza úr, most Nekov úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Nagyon sok konfliktus van a világban. 5 millió ö, hontalan, és 18 millió új migráns jelent meg Európában, ezek közül sokan Bulgáriában, és ez egyre nehezebben viselhető Bulgária számára, mert nagyon sokan területén maradnak, miután beléptek. Ezért föl kell vetni a kérdést, hogy a Schengeni övezet mennyire integrált, és mennyire szolidáris az Európai Unió a határvédelemben. Bulgáriára figyelmel van-e a bizottság ilyen tekintetben, hogy Schengeni határt védelmez, és egyre több a bevándorlója. Köszönjük, Köszönjük szépen! Most pedig Sojdrova asszony kap szót. Tessék, parancsoljon. Mikro. Vážené kolegyně. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Egy nagyon fontos ügyre szeretném felhívni a figyelmüket. Mégpedig arra, hogy az EU és Oroszország kapcsolatában valami olyasmi történt, amely bizony uh, aggasztó. Az orosz kormány ugyanis kiadott egy dokumentumot, amelyben egy eh, egyetem rektorát megvádoltak, hogy az EU propagandáját eh, hirdeti. Ismerjük a totalitarizmus időszakából ezt, amikor az egyetemeket meg akartak félemlíteni, és aztán az egyetemen a diákok előtt megszégyenítették a tanárokat. Felhívom az Európai Parlament és európai döntéshozók figyelmét erre a helyzetre, és kérem, hogy az Európai Unió képviselete szólamoljon fel Moszkvában, hiszen nagyon aggasztó jellel állunk szemben, hiszen az egyetemek eh, és a diákok a demokratikus átalakulásnak mindig a frontján álltak, és az orosz kormány éppen ettől fél. Köszönöm szépen. Most pedig Brennan kollega kap szót, tessék, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen. Elmúlt pénteken a választókerületemben, Sunderlandben, Észak-Kelet-Angliában tejtermelőkkel tanálkoztam, Richarddel és Denisszel. 300 jószágot tartanak a farmjukban, de olyan drámaian csökkent a tej ára az elmúlt hónapokban, hogy negyed millióval fonttal kevesebbet keresnek, és megélhetésük került veszélybe. Nem csak az övék, hanem sok más tejtermelői. Mit tehetünk? A fogyasztók például kérhetik a szupermarketek igazgatóját, hogy biztosítsák, hogy tisztességes árat fizethessenek meg. A fogyasztói hatásgyakorlással elérhetjük azt, hogy tisztességes árat fizessünk, hiszen um, helyes az, hogy uh, ha a, a, a gazdálkodók fejik a teheneket, de hogyha a szupermarketek fejik a gazdálkodókat, ez már nem helyes. Köszönjük szépen, köszönjük Brennan kollega, ezzel az egyperces beszédek körét lezártuk, még az ECR frakció tájékoztatott bennünket, hogy Basír képviselőt Szait Kamal helyett a külügyi bizottságba delegálják. Hogyha senki körülnézek itt az ülésteremben, úgy látom senki sem ellenzi ezt, ha senki nem ellenzi, akkor ez így lesz. Második közlegényem Geo